very happy to see a lot of guests. Nagyon örülök annak, hogy ilyen sok vendég érkezett a terembe. Remélem mindenki talált magának helyet. Tudom, hogy zavaró, hogy a terem végében tömegek áldogálnak, közben nagyon sok az üres hely elől, de hát sajnos ezek a játékszabályok, úgyhogy kérem, hogy ehhez alkalmazkodjanak de hogyha egy idő után még mindig vannak üres helyek hátul, ahol tanácsbizottság vagy jogi szolgálat a táblácska, akkor én azt talán nem venném figyelembe, vagy legalábbis esetleg akkor azt a táblácskát onnan eltávolítanám, és oda ülnék, de hát ez teljesen jegyzőkönyvön kívül tett megjegyzés volt részemről. Okay, thank you very much for being here. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Judit Szerhentini a nevem, az Európai Parlament zöld párti képviselője vagyok, és további tájékoztatás, hogy ha valóban nincsen elég hely, és különböző nyelveket fogunk használni, úgyhogy nagyon fontos, hogy valaki a tolmácsolást is hallhassa, akkor az a3G3 teremben szintén hallgathatják az ülést, tehát két emelettel felettünk, pontosan felettünk. Tehát oda is elmehetnek, ott láthatják és hallgathatják is az ülést. Persze azt is értem, hogyha valaki jobban szeretne itt maradni, ahol a dolgok konkrétan történnek, és így kérdéseket is feltehetnek majd. Kicsit késésben vagyunk, Me start straight away with, with my introduction. Úgyhogy el is kezdeném a bevezetőmet. Rendkívül érdekes panelt, két panelt sikerült összeállítanunk. Az európai biztos, de Hucht biztos úr is bemutatja majd a nyersanyagokkal kapcsolatos kezdeményezését és hát miért is olyan fontos ez a mostani meghallgatás, és mi volt az én személyes indítatásom? Rendkívül fontos a nemzetközi cégeknél és az Európai Unión belül az áru kereskedelemben az átláthatóság. Nemrég szavaztunk meg erre vonatkozóan egy irányelvet, amely a Dot frank Egyesült Államok beli törvénynek a megfelelője volt, és azóta sokkal átláthatóbbá vált a különböző nyersanyagokkal való kereskedelem, a fa és egyéb problémás nyersanyagok kereskedelme. És sikerült tehát az átláthatóságon javítani, és az egyik ilyen jogi aktus, amelyet nemrég elfogadtunk, a FLECT, és a küzdelem a korrupció és a fegyveres konfliktus ellen, különösen Afrikában rendkívül fontos, és én magam tárgyaltam a Kimberley folyamatban a problémás gyémánt kereskedelem kapcsán. A következő EU jogszabály, amely a nem fenntartható fa kitermelésre vonatkozik, és ezen kívül meg kell néznünk azt is, hogy hogyan lehet a fejlesztési együttműködést a kereskedelem területén is működőképessé tenni, hogyan lehet a helyszínen a fenntartható erőforrások használatát terjeszteni. Van két jogalkotásunk, amely ezt rendkívüli módon támogatja, hiszen azt gondolom, hogy valóban a jogalkotással a hagyományokon is lehet változtatni de itt a Fejlesztés Együttműködési Szakbizottságban vagyunk, és mi azzal foglalkozunk, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet a helyszínen fenntarthatóvá tenni a kitermelést. Ez a mai célunk is. A játékszabálya következő. Én azért jöttem, hogy tanuljak a mai meghallgatásból, remélem önök is. Nem akarok itt prédikálni, és remélem, hogy senki sem akar prédikálni és kioktatni. Nem saját magam szeretném meghallgatni, és éppen ezért minél több kérdést szeretnénk majd meghallgatni, és minél több véleményt, de ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha lesz erre idő, és éppen ezért mindenkit kérek arra, hogy tartsa be a rendelkezésre álló időt. Kérem, ne hosszú előadásokat tartsanak, hanem inkább tegyenek fel nekünk minél nehezebb kérdéseket. Az első panel a fenntartható fejlődésben a kitermelő nyersanyag kitermelő ágazatok szerepére vonatkozik ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek. Nagyon örülök, hogy Tete Hormeku úr, aki jelenleg Gánában van, és részt vesz ezen az ülésen. Üdvözöljük itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben, az éteren keresztül. Tudom, hogy miért nem tudott eljönni, és nagyra értékelem azt, hogy elfogadta ezt a lehetőséget, hogy így videokonferencián keresztül részt vesz ezen az ülésen, és így az Európai Unió gánai delegációjából beszél nekünk. Hivatalosan is bemutatom majd önt, és hogy miért örülünk annyira, hogy itt lehet ma velünk. Hermeke úr, programvezető a nemzetközi kereskedelmi és gazdaságpolitikai kérdésekben a harmadik világ hálózat afrikai titkárságában, ön specializációja nemzetközi kereskedelmi és befektetési kérdések és kereskedelmi kérdésekkel a WTO-nál 1996 óta foglalkozik. Az ön beszédének a címa miért nem sikerült Afrika ö, nyersanyag gazdag erőfes, erőforrásainak hozzájárulni a gazdaság és társadalmi fejlődéshez, és különösen a malii aranybányászatra szeretne koncentrálni. Megadom önnek a szót körülbelül 10 percben. Remélem, hogy ö, betartja ezt a rendelkezésre álló időt. Én természetesen nem vonhatom meg öntől így a szót, remélem, hogy erre odafigyel majd és meghallgatjuk az ön előadását, és az még másik két előadót is, és utána tartjuk majd meg a kérdés felelet részét ennek az ülésnek. Remélem, hogy nagyon sokan itt, akik önt hallgatják, majd kérdéseket fognak feltenni. Megadom a szőt tehát Tete Hormek úrnak. I can't hear you now, so... Egyelőre mi nem halljuk önt, talán valaki tudna segíteni nekünk? Technicians, please. Hi. yes. Can you hear me now? Yes. Hallanak most már? Igen, halljuk. Rendben. Okay, so I was going to, I was saying that I'm very happy to be able to communicate and participate in this discussion. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek az önök brüsszeli ülésén. Egyből rá is térek a témára. Az önök által feltett kérdés rendkívül fontos, hiszen az elmúlt tíz évben nagyon fellendült az afrikai nyersanyagkitermelés, és sokat beszélünk arról, hogy rendkívüli módon indult a növekedés a nyersanyag köszönhetően. Tehát a kérdés, amit fel kell tennünk az, hogy miért van az, hogy ilyen rendkívüli módon történő fellendülés ellenére továbbra is nagyon nagy a munkanélküliség és az egyéb gazdasági és társadalmi mutatók továbbra is nagyon alacsonyak Afrikában. Gyakran a válasz az, hogy ebben a korrupciónak van fontos szerepe, vagy annak, hogy egyéb erőforrások hiányoznak. Különböző válaszokat kaphatunk. Én azt gondolom, hogy minden ilyen jellegű válasznak van igazságtartalma is, de nem feltétlenül ad valóban választ arra, hogy miért történnek így a dolgok. Tehát most szeretném röviden bemutatni önöknek, hogy mi is a helyzet, és két tényezőt szeretnék bemutatni, amelyek szerintem jellemzik az afrikai nyersanyag kitermelést és a mali nyersanyag kitermelést is. Nos, ez a két állandó tényező az egyik az adó ügy és adópolitika, amely szabályozza az afrikai nyersanyag kitermelést az elmúlt 30 évben már, és ennek a kapcsolata a ö, bányászati cégekhez, tehát a nyersanyag kitermelő cégek és kormányok kapcsolata. A második kérdés pedig a bányászipar kapcsolata az egész gazdasághoz és annak a kérdése, hogy az elmúlt 20 évben elfogadott szakpolitikai intézkedések hogyan járultak hozzá ahhoz, hogy biztosítsák, hogy a bányászat az egész gazdasághoz hozzájárul, és nem marad csak egyes cégek kezében. Tehát az első kérdés az adóügyek kérdése. A legtöbb afrikai országban az adórendszert úgy alakították ki, started almost 30 years ago. Now the World Bank a tolmácsok elnézést kérnek, de technikai okokból sajnos nem tudjuk folytatni ilyen körülmények között a tolmácsolást. The proposal was that because of the particular nature and risks involved in operation mining in Africa, incentives have to be given to mining companies to come. And therefore, the fiscal regime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 a kitermelőipari cégek nagyon alacsony adókat fizetnek a fejlődő országokban, ráadásul a nyersanyagok export adója is korlátozott jellegű, Éppen ezért ezeknek a nyersanyagoknak az exportja rendkívül jelentős ezekből az országokból, de ezeket talán túl olcsón adják el, tehát nem tudnak ebből megfelelőképpen profitálni a fejlődő országok. Természetesen ennél ön sokkal többet mondott el, csak ez egy olyan gondolat volt, amit én külön megjegyeztem. Most megadom a szót a másik két hozzászólónak, remélem, hogy ön is fogja hallani a másik két prezentációt, és utána lesz majd kérdések és válaszok órája. A következő hozzászólónk, csak egy pillanatot kérnék, hogy megtaláljam a megfelelő papírt. Sergio Andrés Coronado Delgado, a következő hozzászólónk, remélem, hogy értetően ejtettem ki a nevét, mondja az előadó, aki alkotmányjogász. Ezen kívül videgfejlesztési mesterfokozata van, és a SINEP koordinátora. Ez egy kolumbiai emberi jogi fejlesztési és demokráciával foglalkozó szervezet. Sergio számos cikket jelentetett meg a föld felhasználásával kapcsolatos konfliktusokról, illetve a helyi emberi jogi politikáról. A szociális és kulturális kihatásairól fog beszélni a latinamerikai kitermelő ipari tevékenységnek. Szeretném elmondani a hozzászólóknak, hogy az imént nem volt ugye tolmácsolás, ez azért volt így, mert a technikai feltételek nem voltak adottak, de természetesen a másik két előadónk, aki itt van a teremben, tolmácsolással fog majd hozzászólni. Szerhiónak megadom a szót, bármilyen nyelven hozzászólhat. Kérném, hogy kapcsolja be a mikrofonját, és tartsa meg körülbelül 10 percben az előadását. Gracias por la invitación. Quiero agradecer la invitación. Köszönöm szépen a meghívást. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament Fejlesztési Szakbizottságnak, hogy meghívtak erre a mai meghallgatásra a kolumbiai emberi jogi demokrácia és fejlesztési platform nevében szeretnék hozzászólni. Több mint száz tagunk van, és gazdasági, szociális és kulturális jogokért harcolunk Kolumbiában. Az elmúlt években Kolumbiában nagyon komoly viták folytak a kitermelő ipar fontosságáról és a nemzeti gazdaságban végzett szerepéről, vagy betöltött szerepéről. Gondolom, hogy mindenki ismeri Kolumbia történetét, Ismeri a gyarmatosítási időszakot, és azt, hogy ez után mennyire nehéz volt olyan fejlesztést elindítani, amely a lakosság egészének megfelelő emberi jogokat biztosít. A jelenlegi szociális ellenállás nagyon erős a kitermelőipari tevékenységekkel szemben, de ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit vissza kell lépnünk az időben országunk most olyan időszakban van, vagy olyan időszakban volt az elmúlt tíz évben, hogy megkétszereződött a szénkitermelés 38.242 millió tonnáról, ez a 2000-es adat, 74.350 millió tonnára lépett fel 2010-re nézve. Ezen kívül, hogyha megnézzük azokat a területeket, amelyeket nyersanyag kitermelésre használnak, ezek is óriási növekedésen mentek keresztül. Ezen területek 1,1 millió hektárt fettek le 2002-ben, 2009-ben viszont már 8,4 millió hektárt. Ez a föld elfoglalás, vagy a földek másmilyen felhasználása természetesen szociális feszültségekhez vezetett. 2001. januárja és 2011. decembere között 274 szociális megmozdulás történt a petróleum, a, a, az arany, illetve a szén kitermeléssel kapcsolatban. Ezek a megmozdulások sokszor elég rosszul végződtek. A kitermelő ipar képviselői sajnos számos esetben valóban megsértették az emberi jogokat, ezért ezek a megmozdulások mindenképpen nagyon fontosak voltak. Elvileg a kitermelő iparnak hozzá kellene járulnia a szegénység felszámolásához, de sajnos pontosan ennek az ellenkezője történik. A bányász közösségekben, például Centro del Cesarban Hogyha megnézzük azoknak az arányát, akik szegénységben élnek, ez az arány 50% fölött van, pedig ebben a régióban a szegénységben élők aránya körülbelül 30%. És ez a helyzet közvetlen összefüggésben van a kitermelőiparral kapcsolatos fiskális politikával. A külföldi cégeket tártkarokkal fogadta Kolumbia, nagyon alacsony adókat fizetnek, és így az adóbevételek nagyon alacsonyak, így a kolumbiai érdekeket senki sem védi. Nagyon sok vidéki közösség nehéz helyzetbe került, azért, mert azon a területen, ahol éltek, bányákat nyitottak, de ők nem feltétlenül profitálnak ezekből a bányákból. A mezőgazdasági területek munkát és élelmet adtak a helyi közösségeknek, míg a bányákról ugyanez nem mondható el. Ráadásul a víz minősége is romlott a bányák miatt. A lakosság nagyon sok esetben bírósághoz fordult jogainak védelmében, és sok esetben a külszíni szénbányászat ellen felléptek a helyi lakosok. Legutóbb 3500 család fogott össze Szerromá ez egyébként egy nikkel és vas bánya. Ez a bánya a BHP Billinton, Angliában bejegyzett cég tulajdona. Tehát 3500 család összefogott, ugyanis a BHP Billinton nagyon komoly környezeti nagyon komoly környezeti problémákhoz vezetett. De ezeken túl sajnos fegyveres konfliktus, konfliktusok is köthetőek a bányászathoz. Az elmúlt 50 évben számos esetben ragadtak fegyvert valamilyen terület megszerzéséért, ahol virágzó kitermelőipari tevékenységet lehet folytatni. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy súlyos emberi jogsértések történnek, és Kolumbiában a legsúlyosabb emberi jogsértések pontosan az olajbányászati területekhez köthetőek. Az emberi jogi esetek 80%-a olyan megyékben történik, ahol olajkitermelés vagy bányászati tevékenység folyik a szakszervezeti képviselők ellen elkövetett bűncselekmények 89%-a, illetve a helyi lakosság ellen elkövetett bűncselekmények 90%-a szintén azokhoz a megyékhez, régiókhoz köthető, ahol olajkitermelés vagy pedig bányászat történik. Nagyon sokan a helyi ö, lakosság képviselői közül el kellett, hogy hagyják a lakóhelyüket azért, mert a földeken, amit eddig műveltek, bányászati tevékenységet indítottak el. Elvileg természetesen az államnak felelősséget kellene vállalnia, kártérítést kellene fizetnie a lakosság ezen részének, hogy megvédjék a jogaikat, de ez nem mindig történik így. És most nézzük a különböző etnikai csoportok és helyi lakossági csoportok jogait, illetve a jogsértéseket. A fekete közösséget ugyan hivatalosan elismeri az állam, és az ő területük 6%-ára terjed ki a bányászati tevékenység, valamint 16,50%-át érinti valamilyen fajta kitermelőipari tevékenység. Az őslakosok a teljes terület 1%-át képviselik, és az ő területük 13,6%-át érintik a különböző kitermelőipari tevékenységek. Nagyon sokszor nem kapnak megfelelő tájékoztatást az afroamerikai vagy fekete közösségek, és így nem tudnak megfelelő döntéseket hozni a saját területeik kapcsán. Az ACNUDH, az ENSZ emberi jogi főbiztossága elkészített egy jelentést, és itt nagyon sok kockázatot tártak fel az őslakosok szempontjából. Tehát igenis kapcsolatban állnak az emberi jogsértéses esetek a bányászattal, de nem csak emberi jogsértések történnek, hanem környezeti bűncselekmények is. Amennyiben konfliktus alakul ki a kitermelőipar, illetve más ágazatok között, mondjuk mezőgazdaság vagy más környezeti ágazat között, akkor a a kolumbiai kormány általában a kitermelőipart részesíti előnyben. Egy kormányrendeletet is hoztak májusban azzal kapcsolatban, hogy a helyi hatóságok megjelölhetnek olyan területeket, amelyeket mindenképpen szeretnének kizárni a kitermelőipari tevékenységből. Antiókiában három olyan területet ki is jelöltek a helyi önkormányzatok, amelyeket szeretnének kivenni a környezet, a kitermelőipari tevékenységből. De végül Piedras és Tolima esetében egyáltalán nem vették figyelembe azt, hogy a helyi önkormányzat vagy a lakosok hogyan döntöttek, és mégiscsak megérkeztek a bányász, bányászati vállalatok vagy kitermelőipari vállalatok ezekre a területekre. Nagyon sok esetben nincsenek megfelelő felmérések, nincsenek megfelelő jelentések arról, hogy a vízre, a talajra, a levegőre, a biodiverzitásra milyen hatással van a bányászati tevékenység, tehát szinte semmilyen szisztematikus ellenőrzés nem létezik ebben a tekintetben. Az is kiderült, hogy nagyon kevés és kevéssé megbízható adattal rendelkezünk a bányászati területek egészségi állapotáról. Sajnos több bányászati régióban új légúti megbetegedések jelentek meg a levegő szennyezettsége miatt, de erről sincsenek megfelelő adataink. Lagahirában például egy svájci és angol cég szénbányászati tevékenységet indított, melynek során nagyon komoly légúti megbetegedések jelentek meg, sőt a második legnagyobb halálozási ok ez a légúti megbetegedés volt, abban a megyében, amely közvetlenül a szénbánya közelében található. Az átláthatóság valóban jó lenne, hogyha az ENSZ megfelelő egyezményeit betartanák, az is jó lenne, de sajnos egyelőre ez még nem történt meg. Az EITI átláthatóságra vonatkozó kezdeményezés elindult ugyan, de nem elégséges. Számos áldozata van ezeknek az emberi jogsértéseknek és környezeti jogsértéseknek, de ezek az áldozatok sokszor nem jutnak el a bíróságokhoz. És az sem elég, hogy a nemzeti bíróságokhoz fordulhassanak, magasabb szintre kellene vinniük az ügyet, sőt, sokszor abban az országban kellene igazából bírósághoz fordulni, ahol az adott társaság be van jegyezve. De erre természetesen a legtöbb esetben nincsen lehetőségük. Arra is szükség lenne, hogy szociális és környezeti tanulmányokat végezzenek minden egyes bánya megnyitása előtt, és hogy ezeknek a jelentéseknek a kidolgozásába a helyi közösségeket is bevonják. Mindazok a nyersanyagok, amelyek Kolumbiából érkeznek, nagy részben konfliktusos területről érkeznek, tehát semmiképpen nem felelnek meg mondjuk a legnagyobb óvatosság elvének, vagy az emberi jogi követelményeknek. Pedig el kellene érni, hogy Európa csak megfelelő módon és megfelelő helyen bányászott nyersanyagot importáljon Kolumbiából, és így lehetne csökkenteni a bányászati tevékenység hosszú távú szociális és gazdasági negatív hatásait. Természetesen tudjuk, hogy a kitermelőiparban, különösen a különböző fémek bányászatában nagyon komoly profit rejlik, de ezt a profitot félretéve a környezeti és szociális aspektusokra sokkal jobban oda kellene figyelni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Sergio, és a végén láttam, hogy mennyire konkrét megfogalmazásokat alkalmazott, ezt nagyon nagyra értékelem, tehát itt nem csak azt látjuk, hogy hol történik a kitermelés, hanem azt is, hogy hol van a kitermelő vállalat, milyen országban, hogyan működik, és ez egy nagyon régóta elvárása a nem kormányzati szerveknek, a, ez sok esetben bírósági ügyekben is a Shell lel bírósági perekben is megjelent ez a probléma, és én ezt nagyon jól értem, ezt az elvárást az NGO-k részéről, és nagyon fontosak az átfogó hatástanulmányok, amelyek auditokat is tartalmaznak. És akkor most Saskia Ózin következik, ő a Fern koordinátora majd el fogja mondani, hogy az mi az, mert én azt nem találtam meg, de különböző kérdésekkel, erdészeti kérdésekkel foglalkozik, és Utrechtben tanít, ahol környezetvédelmi tanulmányokat tanít. Tíz éven keresztül a föld védelmében kampányolt, és most az önkéntes partnerségi egyezményekről fog beszélni, hogy mit jelent ez a kormányok és a kereskedelem számára. Saskia, köszönöm szépen. A fenn, gyakran kérdezik, mi ez. Gondoltuk, ez egy jól hangzik, és ebbe benne van egy kicsit az erdő is, Úgyhogy ennyit erről. Azt kérték tőlem, hogy beszéljek az önkéntes partnerségi egyezményekről, és hogy hol vannak a hiányosságok, miért nem tudják mindenben támogatni a kitermelő ágazatokat. A vita nagyon tág. Először is azt hiszem, hogy igazodik ahhoz, amit az előttem szólók elmondtak, hogy ugye a, segít, a különböző üzleti gyakorlatokra van szükség a fejlődés elő segítésére, ehhez mindig mértékekre van szükség. A gazdasági növekedés e, nem megfelelő mérték. A gazdasági partnerség nem segíti ezt elő megfelelően. Nagyon keveset szóltunk erről, a parlamentben sem volt erről vita, nyilvános vita sem volt, hogy hogyan hat az EPA a fejlődésre. A Financial Times-ot olvastam tegnap, és ott a fejlesztését felelős biztos helyesen azt mondja, hogy a, szab, a Szahara alatti övezetben nagyon komoly az instabilitás, nagyon sok a konfliktus, nagyon sok a menekült minden irányból, és itt a megoldás az a pozitív növekedési agenda lenne. Az előttem szólók is világosan elmondták, hogy a növekedés önmagában nem fe, biztosít fejlesztést és lehet, hogy ez a fejlődés nem a megfelelő embereknek segít, és nem biztos, hogy ez a megfelelő alapja az iparosításnak. A harmadik világbeli hálózat, a TVN is mutatja, hogy és ez is olvasható az újságokban, hogy nem fejlődik az ipar, nem fejlődik a gyártás, sőt, csökken. Tehát a növekedés az alapvetően azt jelenti, hogy minél többet kihozzunk abból az országból, de nem ez az út, amit járni kell. A második megállapodás időnk nincs, úgyhogy gyors leszek, az az, hogy a kitermelő ágazatokon keresztüli fejlesztés elősegítésére, ajánlásokra van szükség. Ezt a Világbank ki is dolgozta. E, ezek az ajánlások azok, amelyeket meg kell valósítani, és mindenki, akik foglalkozott ezzel a kérdéssel, tudja, és hát akik meg nem, azoknak három mondatot felolvasok a panel jelentéséből ez négy ajánlást tesz arra vonatkozóan, hogyan lehet biztosítani a megfelelő egyensúlyt. Az első az az, hogy a kormányzást, megfelelő kormányzást elő kell segíteni a kitermelő ágazatokban, azután az emberi jogokat be kell tartani, ez a harmadik, és hogyha elolvassák a teljes jelentést, akkor ez arra fókuszál, hogy akkor lehet támogatni a kitermelő iparágokat, hogyha azok elősegítik az emberi jogokat és a fenntartható fejlődést. Nagyon sokat kell még ebből tanulni, ahogyan ezt az előttem szólók is világosan elmondták. Még nagyon sok a probléma. Ami pedig a VPA-kat, az önkéntes együttműködési megállapodásokat illeti, ez egy nagyon innovatív eszköz, amit az EU dolgozott ki és próbált meg megvalósítani, ez elősegíti a fejlődést, a jobb üzleti gyakorlatok kialakulását, és ez elősegíti az átláthatóságot, a beszámoltathatásságot, és én azt nem is tudom, hogy tudják önök, mi ez a VPA egyáltalán, mi ez a VPA? Tegye fel a kezét, aki már hallott róla. Hát a fele kövött tehát eh, még csak nem is a fele, ugye? Ez a Voluntary Partnership Agreement, tehát ez az önkéntes együttműködés, illetve partnerségi egyezmény, és ez egy eh, jogilag kötelező kereskedelmi megállapodás hat országgal kötött ilyet az EU, másik hét országgal folyik a tárgyalás, eh, tízenél készítik elő a tárgyalásokat tíz országban, és itt ami történik az az, hogy az Európai Unió és a kormányok összeülnek, és megpróbálják meghatározni azt, hogy mi az, ami itt a legális, és megpróbálják kidolgozni a megfelelő rendszert, amely biztosítja a legális láncolatot, tehát például, hogy az Európai Unió az legálisan tudjon bizonyos nyersanyagokat, mondjuk fát importálni, és hozzátartozik a monitoring folyamat is, ez a VPA. A cél pedig az, és ezt az Európai Tanács határozta meg 2003. októberében, hogy erősíteni kell a kormányzást, növelni kell a részvételt, az emberi jogokat erősíteni a helyszínen, biztosítani a transzparenciát. És számunkra ezek a célok rendkívül fontosak, fontosabb, mint az egész nyomon követő rendszer. A VPA az segített abban, hogy olyan szervezetek jöjjenek létre, ahol le lehet ülni az asztalhoz és letárgyalni ezeket a megállapodásokat. Nagyon jó lenne elérni, hogy ez egy modell legyen, és ezt használni kell a többi különböző kereskedelmi megállapodásokra. Nagyon világos, hogy az EPA-k, az európai partnerségi megállapodások nem tudják ezt biztosítani, a VPA-k sokkal több lehetőséget rejtenek magukban. Azután néhány szót arról, hogy milyen hiányosságai vannak ennek. Persze az első az nagyon világos, hogy ez csak a iparral foglalkozik. Libéria, Kamerun, és ez nagyon fontos a gazdaság számára, legalábbis az volt, de egyre inkább veszít, és a mezőgazdaság kap nagyobb jelentőséget. Ha megnézik az importot ezen a területen, akkor a, a, a mezőgazdasági koncesziókon keresztül érkezik az Európai Unióba. És a VPA ki kell tehát terjeszteni más területekre. Egy további hiányosság, hogy ezek különböző szabályokkal is összefognak, tudják, hogy mik a, mit jelent ez a EU Timber Regulation, azaz a faibari szabályozás. Hát ez nehézé teszi azt, hogy legálisan kerüljenek ezek a termékek az uniós piacra. Megfelelő rendszerre van szükség, és ezekkel az a gond, hogy ez eddig nem valósult meg tagállami szinten megfelelően, és nagyon hamar el kellene érni, hogy ez jól működjön, ugyanis akkor több ország is részt vehetne ebben. Én ennyit szerettem volna jelenleg elmondani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Saskia. Köszönöm ez nem a legjobb hír, amiről beszámolt nekünk, de hát igenis nekünk erről beszélnünk kell az EPA-król, de még van két jelentés. Az egyik a kelet-afrikai partnerségről, a másik pedig a közép-afrikai EPA-ról, ez ugye Kameront jelenti, és én javasoltam a bizottságnak, hogy nemet mondjon erre, és a nemzetközi, az Intel bizottság nem értett egyet a Fejlesztési Bizottság álláspontjával ezzel kapcsolatosan, de hát nagyon fontos ez a vita, és meg kell nézni dél, a dél-afrikai gazdasági partnerségi egyezményt, ez egy nagyon hosszú-hosszú folyamat. És akkor megígértem, hogy lesz lehetőség kérdéseket feltenni és először most meghallgatjuk de Gocht biztos urat, és azt követően fogunk majd visszatérni a pódiumra, illetve akkor tehetik fel a kérdéseiket, akik hallgatták, a, meg, akik hallották a különböző beszámolókat. Biztos úr, kérem, hogy jöjjön föl ide hozzánk a pódiumra, és ott van egy nagyon szép kedves hely Szerzsió mellett. A, azt hiszem, hogy az ö, ásványokkal kapcsolatos konfliktusokról fog beszélni. Ö, és hát majd utána a kérdésekre nem tudom kíván -e, válaszolni. Good morning, uh, President and uh, dear members of Parliament. And... Üdvözlök mindenkit, asszony, tisztelt képviselők és a vitánk résztvevőit is üdvözlöm. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak erre a meghallgatásra. Mindig nagy öröm számomra, hogy a parlament előtt beszélhetek, és különösen a fejlesztési szakbizottság tagja előtt, hiszen az intrében hónapokig voltam elnök, és saját magam 14 évig voltam európai parlamenti képviselő. A mai kapcsolat a vita kontextusa a fejlődés területén a nyersanyag kitermelő ágazatok részéről, és különösen pedig a konfliktusokban szerepet játszó ásványi anyagok területén. Nos, először a természetes nyersanyagokról, ásványi anyagokról szeretnék beszélni. A kiinduló pont az, hogy ennek a kereskedelme minden fejlődő ország számára lehetőséget jelent, hiszen egyrészt adóbevételhez jutatja az országot, másrészt a gazdaság növekedéséhez vezet. Ezzel lehet finanszírozni az oktatást, egészségügyet, kormányzati szolgáltatásokat és a jogállamiságot. A gond az, hogy ennek csapdái is vannak, hiszen így ösztönözi ez a folyamat a korrupciót, az valuta felértékelődik, és kiszorít más gazdasági tevékenységeket. És a legfontosabb, legkomolyabb csapda bizonyos területeken nem csak gazdasági jellegű, hanem konkrétan az államok integritását és stabilitását veszélyezteti, hiszen ezen nyersanyag erőforrások a fegyveres konfliktusokat finanszírozzák, és így meghosszabbítják és intenzívebbé teszik a háborúkat, és ennek nagyon komoly emberi áldozata van. Láthatjuk ezt a folyamatot a gyémántal kapcsolatban korábban, most pedig az onnal, tantállal, Wolframmal, aranyal és más ércekkel kapcsolatban. És hát sajnálatos módon így tehát az erőforrás átok, mint fogalom sajnos igaznak mondható. Bárki, aki befolyásolhatja ezen anyagok kereskedelmét, egyértelmű vivelék számára, hogy meg kell, hogy ezt tegye. És az Európai Jónak van erre befolyása, hiszen az, egyes, az egységes piac a legnagyobb piaca ezen nyersanyagoknak legyen az elektronikai cikkek, égők, autók, ékszerek vagy más formában. A nemzetközi közösség, az Egyesült, az ENSZ, az OECD és a G8-on keresztül megállapodott abban, hogy minél többet kell tenni azért, hogy ezt a problémát megoldjuk, az Egyesült Államok pedig már léptek is. Most Európának is lépnie kell. Önök tudják, hogy az Európai Bizottság egy javaslatot dolgoz ki azért, hogy a kereskedelmet és más EU politikákat arra lehessen felhasználni, hogy a felelős kitermelést ösztönözzük. Egyelőre annyit tudok mondani, hogy még mindig gondolkozunk azon, hogy milyen lépéseket tegyünk, és ezen opciókkal kapcsolatban a részleteket nem tudom most önöknek elmondani, hiszen a bizottság még nem döntött. De az egyértelmű, hogy bármit teszünk, azt három megfontolás alapján fogjuk tenni. Hatékonyság, a mellékhatások csökkentése és a további erőfeszítések figyelembevétele. Először is, ami a hatékonyságot illeti. Sok más kérdéshez hasonlóan az összetettség itt a legnagyobb kihívás. Itt az ellátólánc összetettsége, amely a kongói kivúbányáktól a brüsszeli rűnövig vezet megnéztük, hogy az ellátólánc hogyan működik, azért, hogy meglássuk, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabban fellépni. És azt látjuk, hogy az összetettség nagyon komolyan csökken, ahogy előre megyünk a folyamatban. Tehát több százezer vállalat használja fel ezen anyagokat a termékeiben, ugyanakkor összesen 350 fémkivonó vállalat van a világon, amely az érceket fémekkel tudja, fémekkel tudja átalakítani és onnantól, hogy a fém a fémalmasztót elhagyja, különböző forrásokból tartalmazhat ércet, tehát éppen ezért a fémolvasztás, a fém kivonás az utolsó szakasz a folyamatban, ahol még az eredetet nyomon tudjuk követni. Ezért úgy gondoljuk, hogy ha hatékonyak akarunk lenni, akkor a lehető legközelebb kell kerülnünk ehhez a szakaszhoz a globális ellátóláncon belül. Az EU jogalkotás mostani szakaszában ennél pontosabbat nem tudok mondani, de szeretném kiemelni, hogy a legészszerűbb és hatékonyabb módját keresük annak, hogy a kereskedelmi nyomást tudjuk ösztönözni a fémkiolvasztó ágazatra, azért, hogy jobb információkkal rendelkezhessünk az ellátóláncról, és hogy végső soron ki tudjuk rekeszteni a piacról az illegális kereskedelmű származó nyersanyagokat. Fontos, hogy ezzel kapcsolatban az információt be tudjuk gyűjteni az ellátólánc megfelelő szakaszaival kapcsolatban. A konfliktusokban szerepet játszó ásványanyagok nem csak a nagy tavak területén érvényesek, de az ezzel kapcsolatos fellépés az Egyesült Államok és az OECD és az ENSZ területén már megfelelő intézkedésekhez vezetett. Más példák is vannak, például a FARC gerillák Kolumbiában és Venezuelában, és a jelentések alapján a különböző ércek előállítása szintén negatív hatással van. Bizonyos becslések szerint a globális konfliktusok 20%-a a természeti erőforrásokhoz kapcsolódik. Tehát nem lehet csak egy régióra koncentrálni, hogyha hatékonyan akarunk eljárni. És nagyon fontos a második tényezőt is figyelembe venni, hogy csökkentsük a mellékhatásokat. Ez azt jelenti, hogy el kell kerülnünk, hogy olyan ösztönzőket hozzunk létre, amelyekkel a vállalatok általában véve a konfliktusos térségekből ne használjanak ilyen nyersanyagokat, hiszen ennek katasztrofális fejlesztési következményei lennének. Mint már mondtam, az erőforrás értékek kezelése kihívás, de nagyon sok ország számára ez a kevés lépések egyike, amelyel az állam rendelkezik. A bányászati munkák annak ellenére, hogy nehéz munkahelyekről van szó, bizonyos helyeken, bizonyos régiókban a családok egyedüli bevételét jelentik. Ezért a megközelítésünk az, hogy olyan ösztönzőket tudjunk létrehozni a vállalatok számára, amelyel garantálhatjuk a konfliktusos területeken is hogy az ellátókkal együttműködjünk. Nagyon fontos az ellátás biztonsága a nyersanyagok területén, egész ágazatok szempontjából, és a, olyan területeken, ahol az elmúlt 50 évben most a legnagyobb válságot élik. És kereskedelmi biztosként mindenképpen feladatom, hogy garantáljam és megerősítsem az európai gazdaságot. Nagyon Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nagyon fontos kérdésről van szó, de más fontos kérdések is vannak jelenleg. Ugyanakkor ö, olyan fellépéseket kell, lépéseket kell hoznunk, amelyel az európai gazdaságot nem károsítjuk. A harmadik tényező, amit figyelembe veszünk, az, hogy a javaslataink az ezzel kapcsolatos tágabb fellépés részét képezzék. Egyrésztről ez azt jelenti, hogy a külpolitikai és fejlesztéspolitikai keretnek meg kell felelnünk, és a konfliktusos régiókban tett erőfeszítéseinknek, amelynek célja, hogy tiszta bányákat lehessen létrehozni és nyomon követni. Komoly erőfeszítések vannak a kereskedelmi politika területén, és ennek az egyik célja az, hogy felszámolják a konfliktusos nyersanyagokat az ellátó láncból. Ugyanakkor a kereskedelem csak egy nagyobb stratégia részét képezi, amely a különböző ideológiai, etnikai konfliktusokat és szegénységet akarja felszámolni. Éppen ezért, tehát természetesen Eston főképviselővel együttműködünk, és támogatom az ő fellépését, és éppen ezért a nyersanyagokkal kapcsolatos konfliktusok felszámolásán együttműködünk. Az Európai Unió nem az első, amely fellép a konfliktusos térségekből származó nyersanyagok kereskedelmével kapcsolatban. Nagyon sok európai vállalat már most nagyon komoly elvárásokat vezettek be saját magukra vonatkozóan, és így a vállalatok társadalmi fellépésében is előjárnak. Az ellátó láncukban tehát megpróbálják ezen vállalatok kiiktatni a konfliktushoz vezető nyersanyagok felvásárlását, vagy azért, mert például az Egyesült Államokban ellátnak olyan vállalatokat, amelyekre bizonyos kötelességek vonatkoznak, és el kell ismerni ezen komoly erőfeszítéseket, és megfelelő eszközöket kell ehhez létrehozni. Ez az én célom. A, ezen európai kezdeményezés célja, hogy már meglévő kötelezettségeket és megközelítéseket alkalmazzon, és nem akar ezekkel konfliktusba kerülni. Ezért részletesen tanulmányozom az OECD due diligence iránymutatásait, amely már meglévő mutatást, iránymutatást a vállalatok részére, akik szeretnék biztosítani, hogy a konfliktusból származó, konfliktusos térségből származó nyersanyagokat megfelelően aknázzák ki. Ugyanakkor nagyon fontos, nagyon komoly kérdések felmerülnek az egyre integráltabb világgazdaságból. A kereskedelem fejlődéshez és jóléthez vezetett a világ nagyon sok részén, Európában is, de több milliárd ember számára a fejlődő országokban, akik most egyre közelebb kerülnek a fejlett országok színvonalához. Ugyanakkor a kereskedelem az európai fogyasztókat közvetlenül kapcsolatban hozza a világ olyan részén élőkkel, akik a konfliktusok hatásai miatt szenvednek. Éppen ezért állandó kihívás a kereskedelem politikában, hogy lehető legmagasabb szintre hozzuk a kereskedelem gazdasági előnyeit, és közben csökkentsük a lehetséges negatív következményeit. A felelős nyersanyagkitermeléssel kapcsolatos kezdeményezéssel az EU célja, hogy a felkelők kezéből kivegyük a pénzt, tehát kevesebb lehetőségük legyen arra, hogy a stabilitás ellen fellépjenek, közben segítsünk abban, hogy az ebből származó bevételek a kormányhoz kerülnek, és így nagyon fontos egészségügyi és oktatási szolgáltatásokhoz vezethetnek, és bátorítsuk a gazdasági növekedést a konfliktus által érintett térségekben, hogy jobb jövőt építhessenek. Remélem, hogy a kezdeményezésünk ehhez hozzá tud majd járulni, és az, elmúlt, az előbb említett három tényezőnek megfelelünk idén évvégére szeretném ezt a kezdeményezést bemutatni önöknek, és nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk majd az INTA szakbizottsággal 2014-ig. Köszönöm a figyelmet. And I should have said before you started that uh, we members of the development még uh, mielőtt elmondta volna az előadását, már el kellett volna mondanom, hogy milyen nagyra értékeljük azt, hogy eljött ide, és hogy uh, Pibags biztos úr és Georgieva biztos asszony is gyakran eljönnek hozzánk. A koherenciáért, a szakpolitikák közötti koherenciában tett küzdelemben nagyon örülünk annak, hogy ön is eljött ma hozzánk. Lenne ideje arra, hogy néhány kérdésre válaszoljon? Mi tesszük fel a kérdést, és ön adja meg a választ. Ez a játékszabály, és nagyon jól tudja mindig, hogy hogyan kell válaszolni. Először is tehát Neusser kollégának adom meg a szót. Nekem is lenne egy saját kérdésem. A konfliktusban szerepet játszó nyersanyagokkal kapcsolatos kedvezményezés, Európai Uniós kezdeményezés kialakítása, tudván azt, hogy az Egyesült Államoknak már van erre vonatkozó jogszabálya, ön is utalt erre, gondolom azt jelenti, hogy megállapodásra van szükség az Egyesült Államok és az EU között. Tehát nem szeretnénk, hogy kétszer kelljen megfelelni egy európai vállalatnak bizonyos elvárásoknak. Hogyan tudják ezt elérni? Egy másik kérdésem pedig, ön Kongóról és a kolumbiai farkról beszélt. Vannak-e más konfliktusok, amelyekre ön gondol az ezzel kapcsolatos kezdeményezés kidolgozásakor? Talán először meghallgatjuk az összes kérdést, hogyha megengedi biztos úr, tehát Neuser úrnak adom meg most a szót. Frau Köszönöm szépen elnök asszony. A megjegyzéseimmel szeretnék visszatérni arra a jogszabályra, amelyet a parlamentben júniusban a transzparenciával kapcsolatban fogadtunk el. Azt hiszem, hogy büszkék lehetünk, hogy az NGO-k támogatásával fogadtuk, illetve indítottuk el ezt a jogszabályt. Ez mérföldkő a fejlesztési politikában és a kereskedelem politikában egyaránt, és azt hiszem, hogy többet értünk el, mint a Frank Dott egyezmény eddig biztosított. Most következik a megvalósítás ez az irányelv Svoboda kollégával Gánában voltam, és Tanzániában néhány hete. Ezt a két országot választottuk, mert ezek viszonylag stabilak politikailag, és nagyon komoly erőforrásokkal rendelkeznek. A nemesfémek területén kőolaj, földgáz is található itt, és azt állapítottuk meg, hogy mindkét országban megvan a politikai akarat, hogy a természeti erőforrásokat észszerűen a lakosság érdekében hasznosítsák, és mindaz, amit a gánai barátunk elmondott, az igaz. Nagyon kevés az adóbevétel, az exportadó nagyon alacsony, a helyi hatóságok részben a saját befolyási lehetőségüket nagyon komolyan érvényesítik ezekben az ügyekben, és nagyon komoly privilégiumokat, mentesítéseket biztosítanak a kitermelő ágazatok számára. A mi törvénykezdeményezésünk megvalósítása tehát rendkívül fontos, és két szereplő van itt az Európai Unió a törvénykezdeményezés megvalóstása során neki know-how-t kell biztosítani az érintett országoknak. A szakértelem ott nincs meg, mert például ha európai vállalatokkal tárgyalnak, akkor nincs ott a know-how, az akarat megvan, de a know-how nincs. Tehát itt az EU-nak segíteni kell, hogy ezt elősegítse, és meg kell mondani ott az eliteknek, hogy ővék a felelősség, ők viselik a felelősséget. Mi mindig arról beszélünk, mit kell az EU-nak tenni. Ez sok, de természetesen növelni kell a nyomást a helyi kormányokra, hogy valóban érdekeltek legyenek a megvalósításban. The list, and after that I allow two... Tetszman kolléga is még szeretne feltenni egy kérdést, majd két kérdés a résztvevők részéről. Tehát először Kesmen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a prezentációt. Nem mondanám, hogy bármivel is nem értenék egyet. Én is úgy gondolom, hogy minden egyes kereskedelmi megállapodás kereteibe be kell építeni az emberi jogi kérdéseket is úgy gondolom, hogy a fejlődő országok kormányait ugyanúgy figyelembe kell vennünk, mint a saját kormányainkat, és mindkettőt arra kell ösztönözni, hogy nagyobb nyitottsággal és nagyobb átláthatósággal dolgozzon. Hiszen, hogyha megfelelő üzleti gyakorlatokat szeretnénk elindítani, akkor nekünk is tartanunk kell ezeket különben az egész nem ér semmit. És ennek az egész megállapodásnak a lényege az, hogy ahol az ásványi anyagok megtalálhatóak, ott kell az adókat kifizetni, különben nem lesz semmilyen adóval kapcsolatos igazságos elosztás, vagy a profit igazságos elosztása. Köszönöm. A Global Witness-től Szofiának adom meg a szót, és utána pedig Dereknak, a Friends of the Earth szervezettől, és utána pedig a biztos úrnak adok szót. Sofia, köszönöm szépen, és köszönöm a biztos úrnak a hozzászólást. A Global Witness nevében szólok hozzá, illetve 60 civil szervezetet képviselek DRC-ből, Burmából, Kanadából és az amerikai kontinens egészéről. A koalíciónk elkészített egy állásfoglalási indítványt, és úgy gondoljuk, hogy ezt az állásfoglalást figyelembe kellene vennie a biztos úrnak, abban a bizottsági szövegben, amit az év végéig szeretnének nyilvánosságra hozni. Nagyon örülnénk annak, hogyha a bizottság előírná, hogy megfelelő óvatossággal járjanak el az ellátási láncokban, és mindig nézzék meg, hogy akármilyen nyersanyag vagy természeti erőforrás importja és exportja nem táplál-e valamilyen konfliktust. Ebben a tekintetben az Európai Uniónak többet kellene tennie, hiszen különben közvetett vagy közvetlen módon negatív hatásokat idézünk elő ezekben az országokban. És nagyon röviden szeretném összefoglalni négy pontban a saját állásfoglalásunk lényegét. Természetesen az ön kabinetjének elküldjük majd az egész szöveget, és akkor részletesen is elolvashatja ezeket az ajánlásokat. Az első ajánlás az, hogy felhívjuk a bizottságot arra, hogy minden egyes nyersanyagra terjessze ki ezeket a szabályokat konfliktusos és magas kockázatú területeken. Kettő. A megfelelő nemzetközi megegyezéseket, az ENSZ szövegeit, a Business in Human Rights és az OECD megállapodásait figyelembe kell venni. Három, kockázatalapú megközelítést kell alkalmazni, ami megnézi a személyekre és a közösségekre gyakorolt hatásokat. Négy, meg kell néznünk a már létező európai jogszabályokat és kezdeményezéseket, amelyek a fenntartató fejlődés és az átláthatóság irányába lépnek el. Tehát egy ilyen átfogó megközelítést kell alkalmazni a környezetvédelmének a kormányok megfelelő működésének és a fejlődő országok nyersanyag forrásainak megfelelő kitermelésének érdekében. Köszönöm szépen! A Friends of the Earth-nek fogom megadni a szót, de mondjuk jönne, ha valaki konkrétan kérdést is megfogalmazna végre. Köszönöm szépen, biztos úr. Én kérdezni fogok, egy rövid kérdést fogok feltenni. Sargentini úr is hozzászólt azzal kapcsolatban, Szergentini asszony is elmondta már, hogy új definíciót kellene megállapítani a konfliktus szempontjából, vagy pedig ki kellene egészíteni a konfliktus definícióját, és szeretném megkérdezni, hogy ki fogják-e szélesíteni ezt a a definíciót, illetve hogy az Egyesült Államokbeli szöveghez képest más nyersanyagokra és forrásokra is kiterjed -e majd ez a szöveg. Um, thank you very much for, uh, I can see here, you can, uh, um... Köszönöm szépen a kérdéseket. Az első és az utolsó kérdést összefognám, ugyanis ez az ott Frankre vonatkozik. A Dodd-Frank gyenge pontja igazából az erőssége, és az erőssége a gyenge pontja. És úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok tapasztalatait, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az embargók akár teljes régiókra is kiterjedhetnek. Tehát mondjuk az történik, hogy megnézzük, hogy ezzel az importtal kapcsolatban annyi probléma van, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy Kelet-Kongóból egyáltalán nem hozunk semmilyen nyersanyagot. Ez a kockázat adott Franknek. Egyébként egy olyan mechanizmuson dolgozunk, ami abból az ötletből indul ki, hogy hát ugye tökéletes ellenőrzés, nem tudunk megvalósítani, de azért valamennyi ellenőrzést fogunk tudni biztosítani. Minél jobban megvalósul az upstream megközelítés, annál hatékonyabb az ellenőrzés, de hát több százezer vállalatot, vállalkozási céget úgysem lehet százszerzalékosan ellenőrizni, ez lehetetlen. De mindenképpen van összefüggés a mi saját alapgondolatunk és a Dodd-Frank között. Azt mondjuk el tudnám képzelni, hogy mi ugye úgy gondoljuk, hogy kellő óvatossággal és körültekintéssel kell fellépni, és akkor meg lehetne nézni ezeket a szabályokat az ott frank tekintetében is. Hát ez sem lesz tökéletes, de mondjuk az Európai Bizottság és az amerikai barátaink között erről például érdemes lenne vitázni. Ezt nem a kereskedelmi megállapodás keretein belül fogjuk megtenni, de hogyha már megvan a konkrét javaslat, akkor ezt az Egyesült Államokkal is meg fogjuk vitatni. Igen, van összefüggés, hiszen a világ teljes gazdasága a globális értékláncokon alapul, tehát minden mindennel összefügg. És hozzászólva ahhoz, amit Sargentini asszony elmondott, a kettős körültekintési szabályról, ez ugye a Dodd-Frankre ugyanúgy érvényes, az amerikaiak is lefektették, hogy a kellő körültekintés szabályát hogyan is kinek kell alkalmaznia. Hát ezt lenne annak értelme, hogy ezt harmonizáljuk. egyéb ásványanyagokkal kapcsolatos konfliktusok, erre is vonatkozott egy kérdés. Mi most egyelőre elég korlátozott számú esetre koncentrálunk, az aranyra, a rézre, de hát vannak természetesen más olyan ásványi anyagok is, Miamárban például a gyémánt és más drágakövek. Itt van aztán a közép-afrikai köztársaságban szintén a gyémánt, tehát koncentrálhatnánk más esetekre is. Ráadásul ott elég gyorsan változik az elnök személye, úgyhogy a politikai stabilitás sem biztosított. Aztán Nigériáról is szó esett. Nem nagyon nagy mértékben, de azért kisebb mértékben az olaj kitermelése komoly konfliktusokhoz vezet Nigérián belül. Aztán Afganisztánban is sajnos megvan a kockázata annak, hogy a nyersanyag kitermelés konfliktusokhoz vezet, és ez nagyon komoly biztonsági kockázatokat vet majd fel. Igen, világméretű problémáról van szó, de jelen pillanatban Kelet-Kongóra fókuszálunk. Ez nem azt jelenti, hogy a többi problémát nem látjuk, és hátat fordítunk a világ többi részének, nem vagyunk vakok. De ki kellett ugye választanunk most az első stádiumban bizonyos kérdéseket. Elmondtam, hogy milyen ásványkincsekre koncentrálunk, itt természetesen globálisan gondolkodunk, és hogyha feláll majd az új rendszer, akkor más ásványi anyagokra is koncentrálhatunk, és hát a kellő körültekintés szabálya nem ugyanaz mondjuk az olajnál, különböző drágaköveknél, vagy pedig ásványkincseknél. Aztán itt van a know-how kérdése. Egyetértek azzal, amit mondott, de hát a know-how azért nem lehet kifogás. A második érvében elmondta, hogy ugye vannak ezek a lázadó csoportok, konfliktusok, amelyek kapcsolatban állnak a nyersanyag kitermeléssel, illetve hogy ebből finanszírozzák őket, mondjuk ki egyértelműen, hogy ez a helyzet. Kesmen úr, igen, egyetértek azzal, hogy az adót az érintett országban kell megfizetni. A, itt van ugye az EITI, ami pontosan azzal foglalkozik, hogy honnan érkeznek ezek az adóbevételek az érintett országokban. De amikor már ott vannak, az adott állam kasszájában, akkor még mindig homályos és kérdéses az, hogy hova kerülnek ezek a pénzek. Az EIT-t számos ország aláírta, a Kongói Demokratikus Köztársaság is, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy ezek a pénzek megfelelőképpen bekerülnek a költségvetésbe, és utána ezeket megfelelőképpen használják fel. Természetesen a nagyobb nemzetközi cégeknek fontos az, hogy tiszták maradjanak, és ne kerüljenek mindenféle homályos ügyekbe, de hát az EIT-nek is azért megvannak a hiányosságai. Nem emlékszem a hölgy nevére rózsaszínben, aki az imént hozzászólt. azt üzenem neki, hogy legyünk reálisak. Úgy, hogy a semmiből előhúzunk egy új rendszert, nem nagyon hiszem, hogy a parlament lelkesedni fog egy ilyen ötletért. De mi nagyon keményen dolgozunk a rendszeren, a közkonzultációt, a nyilvános konzultációt már megtartottuk, és most a hatástanulmányi fázisban vagyunk. Ezen a fázison ugye mindenképpen keresztül kell menni. Ezután a kollégium elé kerül a tervezet, és természetesen lesznek erről viták is. Én nyilván azon fogok dolgozni, hogy valami életképes, működőképes rendszert hozzunk létre, ami a, hely, ami a helyszínen működik. A helyszíneket, az országokat ismerem, Kongóban, Katangában, Ruandában számos alkalommal jártam, tehát ismerem ezeket a helyeket, voltam a Közép-Afrikai Köztársaságban is volt ez a furcsa uralkodó, hogy is hívták? Még a palotájában is eltölthettem egy éjszakát. és utána egy nemzetközi díj átadására is sor került volna, de aztán ezt a díjat nem vettem át a saját meggyőződésem miatt. Hát akkor ugye belga külügyminiszter voltam, és Kongóba, mint régi belga gyarmatra számos esetben el kellett utaznom, úgyhogy higgyék el, nekem ismerem Kongót, tudom, hogy mi az, ami működik ott. Olyan megoldásokra kell törekednünk, amelyek az ő rendszerükbe beilleszkednek, és nem elméleti megoldásokon kell gondolkodnunk, hanem a gyakorlaton. Remélem, hogy tényleg végre tudunk hajtani valamit, ami működőképes lesz. Ebben várjuk a parlament véleményét is, és a nyilvános konzultáción több mint 300 választ kaptunk, és mindezeket a válaszokat a lehető legjobban megpróbáljuk figyelembe venni, és megpróbálunk ebből tanulni. Akkor most két nem kormányzati szervnek adnám meg a szót. Ők nagyon jól szervezettek, és előszörre jelentkeztek, de talán még egy rövid kérdés az Európai Fém Egyesület részéről, még marad ennyi ideig, hogy ezt meg tudja hallgatni. Elena Iboldina asszony, és utána ön következik. Igen, köszönöm szépen. Én a Fém Egyesületet képviselem, és köszönöm ezt a nagyon nyílt beszámolót, nagyra értékeljük sokat hallottunk a különböző társaságokról, többen a mi tagjaink is. Én egy másik szempontot vetnék fel. A mi társaságaink követik a CSR elveket, és igenis hozzá kívánnak járulni a problémák megoldásához az ellátási láncban, de a legtöbbjük nem feltétlenül rendelkeznek európai székhelyel, például olyan országokra gondolhatunk, mint Kína, Malajzia, és hát ott egészen más folyamatok zajlanak. A kérdés az, hogy a mi iparágaink versenyképessége ennek a fényében hogyan alakul a többsége az Egyesült Államok beli társaságnak helyett más társaságok jelentek meg, amelyeket nem kötnek a jogszabályok, például a Dodd-Frank jogszabály. Tehát milyen gyakorlati megoldásokat tudja tud javasolni, hogy a versenyképesség megmaradjon, és a mi ágazatunk megfeleljen a követelményeknek. Köszönöm. Sasa Stil. Köszönöm én is. A kérdésem de Gucht úrhoz. Ugye kemény munka folyt, hogy a Kongóból érkező fa import hogyan alakuljon a kérdés, még megvan, Szóval megtanultuk a leckét, és most az olvasztókba kerülnek sok esetben, például amikor ónt importálunk, és szeretnénk megosztani a tapasztalatainkat azzal kapcsolatban, amit ön készít el az év végé, azt a dokumentumot, tehát nyitottak vagyunk. Ki merne nemet mondani erre? Biztos úr, parancsoljon. Először is, ami a, az olvasztókat illeti. Az én véleményem az, hogy ez ott kell, hogy történjen magában az országban. Úgyhogy ez az igazi válasz a kérdésére. És a hozzáadott érték, ami ott keletkezik, eh, ahol kitermelik az adott eh, fémet, az eh, minimális. Például Katangában majdnem minden ilyen üzem bezárt, egyszerűen azért számos oknál fogva háború volt, meg, meg a ter, nem sikerült megvalósítani a terveket, és Zambiában volt a határon túl rögtön egy megfelelő feldolgozó üzem, és azt kellett volna rögtön használni, sokkal egyszerűbb lett volna a helyzet, azonban az európai társaságok csak akkor térnek vissza, hogyha megfelelő haszon kecsegtet, és hát mm, ugye azt akarják, hogy a vállalataikat védjék, de az én véleményem az, hogy ezeknek a, az első feldolgozó üzemeknek ott kell maradniuk. Igen, ezek vannak ezek az olvasztók számos más országban is megtalálhatók, és ez a versenyképességgel összefügg, de azért a legnagyobb részt európai olvasztókban dolgozzák fel, tehát nagyon komoly itt az európai piaci részesedés. Azt hiszem, hogy itt nem a lakosságra kell fókuszálni, hanem az érintett vállalatokra, és mindenek előtt az olvasztó vállalatokra. A Kimberley folyamat sem segített sokat, de pozitív hatással volt a Sierra leone konfliktusra például. A gyémánt ugye az a legdrágább, Afrikában. Az ár csökkent, mert tehát a gyémánt kereskedelmet azért valamelyest a Kimberley folyamat kezében tartotta, de ez egy folyamat. És mi szívesen meghallgatjuk az érveket és javaslatokat, amelyekről a kolléganő szólt, és ez helyes az ön hozzájárulását nagy örömmel fogadjuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönetet mondunk de Krucht biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és olyan nyitott volt, amennyire csak lehetséges, és mi várjuk a javaslatait még karácsony előtt, és karácsony után pedig szeretnénk, ha visszatérne hozzánk, hogy megvitassuk mindazt, amit ön kidolgozott. Köszönöm szépen. Now. És akkor most korábban is voltak megbeszélések, illetve beszédek, prezentációk és talán a gánai vendégünk ismét kapcsolható lesz. Nagyon érdekes hozzászólások hangzottak el a fenntartható kitermelő iparágról Afrikában, Latin Amerikában, és most kérem, hogy az előadók maradjanak itt a pódiumon, mert fontos, hogy feltegyék a kérdéseiket, mielőtt rátérünk a második panelra. És aztán megszakítjuk a vitát, és én megtartom az összefoglalót. úr Meku még itt van velünk, igen, ott van. Sergio Anders Coronado Delgado, itt van a pódimon, Saskia Olszenga is, és azt kérdezem, hogy vannak-e kérdéseik a vendégeinkhez, vagy megjegyzéseik Gondolom, hogy ha nem mondta volna de Gucht részletesen a jogszabálytervezetet, akkor még többet tudnának kérdezni. Nincs kérdés a hallgatóság részéről a pódiumra? Nincs? De, igen. Mutatkozzon be, kérem. Nagyon szépen köszönöm. Engem a, én a kolumbiai nemzetközi emberjogi irodát képviselem. Van egy kérdésem, sok sztrájk volt Kolumbiában a bányászok körében is. Azt szeretném tudni, bocsánat, nem csak sztrájk volt, hanem elbocsátásokra is sor került. És a kérdésem az az, hogy Kolumbiában miért történik ez, mi az oka? Köszönöm szépen. A kolumbiai kormány egy törvényt vagy egy normát, jogszabályt fogadott el, hogy az illegális bányászatról, kitermelésről mindenek előtt olyan gépeket romboltak le, amelyek az illegális bányászatban kerültek felhasználásra, azok, és hát a politika jó, ez egy nagyon energikus reakciót váltott ki, nem csak a gépek tulajdonosai ellen, hanem egyértelmű jelzés volt azok számára, akik az illegális bányászattal foglalkoznak, és ezzel keresik meg a pénzeiket. Tehát demonstrációkra kerül sor, rendőri akciókra, ez az egész egy nagyon hosszú folyamat volt, sok tárgyalásra is sor került, mire sikerült eredményre jutni, hogy ezek a represszív intézkedések már nem szükségesek, de hát pozitív volt végig a szándék, mégpedig az, hogy az illegális tevékenységet korlátozzák, de hát a nemzetközi kontextusra is gondolni kell, amelynek keretében ez történt. Egy olyan ország, mint Kolumbia, nagyon hosszú fegyveres konfliktusra tekinthet vissza az ország, úgyhogy ez az egyik összefügg a másikkal. És most az elnök asszony, úgyhogy amit hallottak de Gucht biztos úrtól is, ez azt hiszem, hogy végül is ennek a panelnek az összefoglalását könnyűvé teszi. És akkor én ön Saskiával kezdek, aztán tetához fordulnék. Azt hiszem, hogy két megjegyzést, illetve két gondolatom lenne. Mind Tete, mind pedig elfelejtettem a nevét. Szergiosz. Tetent Szergiosz nagyon világosá tették, hogy az igazi fejlődéshez ö, jövedelmet, munkahelyet kell teremteni a bányászat, a kitermelő iparág révén, mint pedig úgy, hogy tisztelet, tisztelik, tiszteletben tartják az emberi jogokat és a környezetvédelmi jogszabályok is megfelelőek. A biztos úr azt mondta, hogy tényleg megnézik, hogy megvan-e a megfelelő ellátási lánc, és hogy az tisztességes-e. És az igazi probléma felkutatása érdekében azonban mélyebbre kell menni, mélyebbre kell nézni, meg kell nézni a befektetési politikát, az ágazatra vonatkozó szabályozásokat, sokkal inkább, mint a folyamatot, ami ugye el kell, hogy vezessen a környezetvédelem tiszteletben tartásához és az emberi jogok biztosításához. Tehát a due diligence a megfelelő elvárás. És talán még néhány szót arról, hogy ugye mit kell, hogy az EU tegyen a kereskedelmi megállapodások keretében, hogy biztosítsák, illetve hozzájáruljanak ahhoz, hogy ez a fejlődés beindul az érintett országokban. Egy dolog, tudom, hogy említettem már korábban, hogy 2001-ben a világbanki csoport készített egy review-t a kitermelő iparágazatról, ez egy két éves folyamat volt, nagyon sok helyszíni látogatás történt, különböző NGO-k is részt vettek a munkában, a kormányzatok és a vállalatok, és nagyon világossá vált az, ami az igazi cél, és hát ezeket mindig szem előtt kell tartani, hogy melyek ezek a végső célok, amit szeretnénk elérni, az, hogy a, a civil társadalom is megjelenjen ebben a folyamatban. A második az, hogy a szociális és a, a, a környezetvédelmi megfontolások is megfelelő hangsúlyt kapjanak, és a harmadik pedig az emberi jogi alapú fejlődést kell biztosítani. És ez tényleg kulcsfontosságú. Tehát ez tíz éve történt, de még mindig érvényes. És még egy megjegyzés, hogyha szabad, hogy egy kicsit aggódtam, amikor a biztos úr azt mondta, hogy ugye mindig a valóságból indulni. Persze, ez igaz, de ha megnézik a közép-afrikai köztársaságot, például ott most polgárháború dúl, akkor mi ott a kiinduló pont, vagy Kelet-Kongó? Milyen valóságot kell ott kiinduló pontnak tekinteni? Nagyon nehéz a helyzet ezekben az országokban, az életükért küzdenek az emberek. Ott nagyon nehéz a megfelelő jogszabályokat megalkotni, amelyeket be is tartanak. A valóság jelenleg az, hogy nem figyelnek ránk, úgyhogy könnyű ilyesmit mondani, de nagyon nehéz megvalósítani. Köszönöm, Saskia. És akkor őt nagyra értékelem, hogy ott van az üres szobában, így figyel ránk Gánában, és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 you have to repeat the last sentence, have to be balanced, and then this, that's when we lost. Az utolsó mondata az volt, hogy akkor ezt uh, egyensúlybe kell hozni, és innentől nem hallott. Ez ki? uh, availability of raw materials to European. Tete, we lost you at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 Köszönöm szépen, nagyon köszönjük, hogy itt volt és beszélt velünk. Elnézést kérek, most már el kell búcsúznunk, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. És akkor itt a pódiumon egy kis változtatás következik. Először is tapsoljuk meg a három előadónkat. I'll invite I'll invite Anne-Françoise Melois, deputy... Françoise Melót szeretném, hogy fáradjon fel ide a pódiumra a Markt főigazgatóságból a számvitelért és pénzügyi jelentésítelért felelős igazgató van szó, és Roberto Ridolfit, aki pedig az Európai Bizottság fejlesztési és együttműködési főigazgatóságáról érkezett, és ott igazgató okay, uh, uh, if, if, if the presentation has to be done from another spot. Hogyha máshonnan szeretnék megtartani az előadásukat, rendben, az is lehetséges. Gyorsan kell haladnunk, ugyanis én szeretem betartani az időnket, úgyhogy 25 percünk van még az ülés vége előtt, és itt tényleg 25 percre gondolok. Anne-Françoise Mello nem bújt el, ott van a teremben, a számítógépe mögött, úgyhogy a PowerPoint prezentációt mindenki láthatja majd a képernyőkön. Meg is adom a szót hogy tartsa meg az előadását. És ez az én hibám, de nagyon szigorú leszek, betartom az időt. Betartatom az időt. Uh, bonjour, mesdames et messieurs. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon hogy itt a szakbizottsággal együtt megvitathassuk azt a kérdést, hogy hogyan lehet felelősebbé tenni a kereskedelmi eljárásokat, különösen az átláthatóságot és a jelentéstételt, a reportingot a vállalatok részéről. Két új kötelezettségre szeretném felhívni a figyelmet. Az első az országról országról történő jelentéstétel a CBCR, a Country by Country Reporting. Ez tehát az első kötelezettség, ami júniusban került elfogadásra. Ez igazából az új számviteli irányelv egy fejezet, erre vissza fogok majd térni még egy kicsit később. Ez a szöveg tehát már elfogadásra került. A második kötelezettség még bizottsági javaslat formájában létezik csak, a parlament és a tanács még csak ezután fogja ezt megvitatni. Itt egy információ, jelentésről van szó, ami nem financiális jellegű. Először is nézzük az országról országra történő jelentést, a CBCR-t. Mi a lényege a CBCR-nek? A CBCR-nek az a lényege, hogy a kormányokat és a vállalatokat felelősebbé tegyük, felelősebbé tegyük abból a szempontból, hogy hogyan termelik ki a különböző nyersanyagokat, illetve a fát. Ezáltal az érintett országoknak, az ásványokban, fában gazdag országoknak megadnánk a lehetőséget arra, hogy a multik által befizetett adót jobban használják fel, hogy jobban lássák a helyi hatóságok, hogy mi történik ezekkel a kitermelési területekkel, és megfelelő kompenzációt kap-e az adott ország, az adott terület azért, mert kitermelik a nyersanyagait és így ez lehetőséget nyújtana arra, hogy meg lehessen vizsgálni a konkrét szerződéseket a multik, illetve a kormányok között, és akkor látnánk, hogy a helyi lakosság számára ez jár-e valamilyen hozzáadott értékkel. Na most, hogy hogyan tudnánk javítani a helyzetet? Itt van ez az új kötelezettség, a számviteli irányelv egyik fejezete. Ez arra kötelezi a nagy cégeket, nagy cégnek azt értjük, amelynek a forgalma 40 millió euró fölött van, és amely több mint 250 személyt alkalmaz, ezek tehát a nagy cégek. A nagy vállalkozásokra, illetve a tőzsdén megjelenő vállalkozásokra vonatkozik ez a kötelezettség. A tőzsdére vitt vállalkozásoknál nincsen más kritérium, tehát azok akármilyen nagyok vagy kicsik lehetnek, amennyiben a tőzsdén szerepelnek, ezekre vonatkoznak ezek a kötelezettségek. Tehát még egyszer mondom, a nagy vállalkozások, a tőzsdei vállalkozások, amelyek olajat, gázt termelnek ki, amelyek a bányászatban érdekeltek, vagy pedig az elsődleges erdők kitermelésében. Az, hogy elsődleges erdő, primér erdő, az fontos, mert itt mi tovább megyünk, mint az amerikai Dodd-Frank törvény, amely csak az olajra, a gázra és a bányákra vonatkozik, mi viszont ehhez hozzátettük az erdőket is. Na most, hogy konkrétan mit jelent a kötelezettség, ez azt jelenti, hogy minden évben külön jelentést kell benyújtani. Ebben a külön jelentésben minden egyes pénzügyi adatot meg kell jelentetni, tehát hogy milyen pénzeket fizetnek azoknak a kormányoknak, amelyekkel szerződésben állnak. Itt minden 100 ezer euró fölötti összeget fel kell sorolni, nem csak a pénzt, hanem a természetben történő juttatásokat is. Ez a nyilvántartás a kereskedelmi bíróságokon keresztül mindenki számára hozzáférhető lesz, tehát kell egy, egy göngyölített jelentéstétel, illetve egy projektekre lebontott jelentéstétel. Az, hogy pontosan mit nevezünk projektnek, az még egy kicsit talán homályos. Mi úgy határoztuk ezt meg, hogy minden olyan operatív jellegű tevékenység, amely szerződéshez köthető, az projekt. Na most a pénzekhez tartoznak mindenféle kifizetett adók, jogdíjak, osztalékok, ezt most nem fogom részletezni a szövegben, ez természetesen rendkívül részletesen megfel, megjelenik. Nagyon fontos, hogy a CBCR nemzetközi kontextusba kerüljön. Már mondtam az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy nekik megvan a maguk jogszabálya, a Dodd-Frank Act 1504-es pontja. Gondolom, hogy vannak önök között olyanok, akik tudják, hogy ebben az évben volt egy bírósági ítélet az SEC-vel kapcsolatban, ugyanis úgy tűnik, hogy a Dodd-Frank törvényt rosszul értelmezték, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell nyilvánosságra hozni ezeket az információkat. Amit Amerikában sokan szeretnének, az az, hogy korlátozni lehessen ezt az információt, hogy csak uh, az SEC kapja meg az információt, és ne legyen ez nyilvános. Mi viszont nyilvános uh, adatkezelésre törekszünk. Ebből a szempontból létre kell hoznunk egy uh, kölcsönösségi záradékot, ugyanis itt vannak az európai cégek, amelyek már elkészítik ezt az országról országra szóló jelentést, figyelembe véve ugye az érintett harmadik ország szabályait, és meg kell néznünk, hogyha valaki az amerikai rendszerben kidolgoz egy ilyen jelentést, akkor annak el kell ezt még egyszer készíteni az európai rendszer szerint, de hát ehhez ugye el kellene készíteni a kölcsönösségi záradékot az amerikai és az európai jogszabályok között. Azt még szeretném elmondani, hogy az EITI, a kitermelőipari átláthatósági kezdeményezés már létezik, de ez önkéntes jellegű. Tehát vannak olyan host országok, amelyek ezt aláírták, és amelyek ehhez csatlakoztak, azok alkalmazták ezt az átláthatósági kezdeményezést a saját területükön dolgozó cégeknél. De a fogadó országok számára nem volt kötelező, hogy az EIT-hez csatlakozzanak, a mi rendszerünk annyival tovább megy ennél, hogy mi kötelezővé tesszük ezt a fajta reportingot. Akkor most nézzük az időkeretet. A jelentéstételi kötelezettség a júniusi irányelv része, ez júliusban már hatályba is lépett. A tagállamok két éves átültetési időszakot kapnak, ez ugye akkor 2015. júliusát jelenti, az első konkrét alkalmazás akkor a 2016-os évben jelenik meg, és az első felülvizsgálatra pedig 2018-ban kerül sor, tehát az átültetést követően három éven belül az átültetés ugye 2015, tehát az első felülvizsgálat 2018-ra várható a kitermelőiparban aktív vállalatokat fogjuk először is megfigyelni, és utána elgondolkodunk azon, hogy mondjuk a telekom ágazatra, az építőiparra szintén ki kellene terjeszteni ezt a szöveget. Természetesen a nemzetközi helyzetet is figyeljük, hogy az amerikai rendszer hogyan változik majd 2018-ig, és akkor meghozzuk a megfelelő változtatásokat. Na most a második szöveg, az a nem financiális jellegű adatok jelentése, ez még tárgyalás alatt áll. Ez a szövegrész egyébként szerepel a jelenlegi számviteli irányelvben, de nem megfelelően működik. A jelenlegi adatok szerint a nem pénzügyi információt társadalmi, illetve környezeti témakörben a vállalkozások 10%-a jelenti csak, úgyhogy ez a jelentéstétel egyelőre meglehetősen gyerekcipőben jár, ezért az új javaslat ennél sokkal tovább megy, mert kötelezettségeket fogalmaz meg, legalábbis szigorú kötelezettségeket, mint a jelenlegi irányelv. Svédország, Dánia, Franciaország, Spanyolország esetében ez különösen fontos. Ezért tehát úgy döntöttünk, hogy ez a jogszabály változtatásra szorul, és a nagyvállalatokat arra kell köteleznünk, hogy társadalmi és környezeti témakörökben maximálisan átláthatóak legyenek. Ezért a tevékenységi jelentésükben nem pénzügyi jelentéstételre is kötelezzük őket. Először is a környezeti politikák tekintetében, ennek kockázatainak tekintetében, és konkrétan a javaslatban öt témakört jelölünk meg, mezőgazdaság, társadalmi kérdések, személyzeti kérdések, az emberi jogok betartására vonatkozó kérdések és a korrupcióellenes ellenes harc, valamint a tőzsdén jegyzett cégeknél az igazgató tanács összetételeit nem csak a nemekről beszélünk, hanem például, hogy milyen hátterű, milyen nemzetiségű személyek alkotják az igazgató tanácsot. Természetesen nem arra kényszerítjük őket, hogy ilyen vagy olyan módon válasszák ki a vezetőtestületüket, mi csak azt várjuk el, hogy jelentsenek arról, hogy ezt hogyan teszik meg, és hogy hogyan áll fel az igazgató tanács. Tehát szeretném még egyszer elmondani, hogy nem kötelezzük őket valaminek a megtételére, csak arra kötelezzük őket, hogy jelentsenek bizonyos adatokat. Az administratív terheket folyamatosan csökkenteni kell, én ezt értem, válságban vagyunk, vagy legalábbis próbálunk kilábalni egy válságból, segíteni kell a vállalkozásokat, tehát erre odafigyelünk, és ezért csak a tényleg nagyon nagy vállalkozásokra lesz ez kötelező. A nagyon nagy vállalkozás kb. 18 ezer vállalatot érint majd, ezek azok, amelyek 500-nál több szemét alkalmaznak. Azokról van szó, amelyek vagy európai székhelyen rendelkeznek, vagy pedig harmadik országbeli székhelyen rendelkeznek, de be vannak jegyezve valamelyik európai tőzsdén ezekre a vállalatokra vonatkozik majd ez a kötelezettség, annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk az adminisztratív költségeket. Azzal is csökkentjük az adminisztratív költségeket, hogy nagyon rugalmas szabályokat határozunk meg, például, hogyha egy vállalat úgy gondolja, hogy valamilyen tekintetben, mondjuk környezeti tekintetben nincsen szüksége külön politikára, akkor nem kell erről jelentést tennie hogyha ezt megmagyarázza. A vállalatok társadalmi felelősség vállalásával kapcsolatban már megvannak a megfelelő szövegeink, itt most nem is a, a CSR jelentésről van szó, hanem az imént említett öt kategóriában kell az adatokat közölni, semmi másra nincsen szükség, és természetesen csak a konkrét, releváns információt kell közölni. Ami a társaságokat illeti, ők maguk dönthetik el, hogy milyen alapok alapján készítik el ezt a jelentést. Elképzelhető, hogy valamilyen nemzeti szabályok alapján, vagy pedig nemzetközi szabályok alapján, mondjuk az OECD, vagy a Global Reporting Initiative, a GRI szabályai alapján. És már is elérkeztünk az utolsó diához. Mint ahogy mondtam, javaslatnál tartunk, a javaslatot 2013 áprilisában dolgozták ki. Hát eh, az optimisták azt irányozzák elő, hogy az év végéig elfogadásra kerüljön ez a szöveg és hatályba lépjen. Ez nem biztos, hogy megtörténik, de amennyiben igen, akkor 2015-ben már a hatályba tartozó vállalkozásoknak ezt a fajta jelentéstételi kötelezettséget meg kell tenniük. Köszönöm szépen, Anne-Françoise Melo. Nézem, hogy hányan vannak itt a teremben. Szerencsére nem ürült ki a terem, nagyon sokan vannak még itt. És nagyon örülök annak, hogy a parlamenti szavazásnak most már megvan az eredménye az átláthatósági irányelv kapcsán, ez ugye nyár előtt volt ez a parlamenti szavazás. Hát tíz éves civil szervezeti harc után még mindig szinte alig hiszem el, hogy megvan ez a szöveg. Akkor most Roberto Ridolfihoz fordulnék, a fenntartható fejlődésért felelős igazgató a DG Developmentnél, az Európai Bizottságnál és az európai fejlesztési politikákról fog beszélni, illetve a megfelelően koherens fejlesztési politikákról. Úgy gondolom, hogy ezek tényleg kulcsszavak, és a mi szakbizottságunk, a fejlesztési szakbizottság tulajdonképpen ezért jött létre, hogy koherenciákat teremtsünk a fejlesztés szintjén. Ön, Ridolfi úr, az utolsó hozzászólónk, ez természetesen nem az ön hibája, de azért mondom, hogy nagyon fogy az idő. So, ladies and gentlemen, very Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy részt vehetek, ebben a meghallgatásban. Ez a második nap az új tisztségemben, hiszen szombatig delegáció vezető voltam Ugandában, az EU tani delegációján, ahol uh, sok uh, aktuális kérdés az ottani tapasztalatomból hasznos lehet a mostani megbeszélés szempontjából is. Nos, a kiinduló pont az, hogy a fejlesztés szempontjából az együttműködés nagyon fontos lesz, különben nem lesz értelme majd az odi A magánszektornak fontos szerepe van, például hozzáférés nyújt a szegényeknek a tiszta vízhez, egészségügyhöz, szennyvíz elvezetéshez, kommunikációhoz, energiához, áramhoz, stb. stb. Ezt a tanács változásról szóló programja is megerősíti, és azt gondoljuk, hogy eljött az idő, hogy ezt végre is hajtsuk, úgyhogy a közleményt most már konkrétan véghez kell vinni. Tehát két fronton kell a magánszektorral együttműködni. Egyrészt egy ösztönző környezetet kell a magánszféra számára kialakítani a fejlődő országokban, másodszorban pedig új szerepvállalási formákat kell a magánszférával kialakítani, amivel fel lehet tartani a növekedést, zöld munkahelyeket lehet létrehozni, zöld növekedést, és így tudjuk a szegénységből kiemelni az embereket. A fejlődő országokban a növekedés 6, 7, 8, 10 százalékos is, és ez valóban igaz Nyugat-Afrikában van erre példa, és más országokban komoly gazdasági növekedés, de gyakran ez nagyon tőkeintenzív, tehát nem hoz létre munkahelyeket. Ezért paradoxon, hogy a gazdaság, egy adott ország a GDP szempontjából gazdagabbá válik, közben egyre több a kiszolgáltatott helyzetben levő lakos. Tehát éppen ezért ilyen kettős kötelességünk van. Természetesen éppen ezért nagyon fontos nem csak az, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy a magánszektor hogy fog szerepet vállalni ebben, és éppen ezért az átlagése felmerül. És annak a kérdése, hogy hogyan lehet bátorítani a vállalatokat arra, hogy az átláthatóságot elterjesztik a rendszerben. A korrupció elhangzott. Ez rendszeresen visszatérő pont a fejlődő országokkal történő párbeszédünkben, hiszen a korrupció az mindig két fél együttműködésén áll, vagy bukik, és éppen ezért mindkét félnek hajlamosnak kell lennie arra, hogy a korrupciót valóban üzze, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a korrupció ellen fellépjünk mi is. azt gondoljuk, hogy a kereskedelmet és más ö, méltányos kereskedelmet, a fairtrade és más méltányos kereskedelmi rendszereket támogatnunk kell. Az EU fejlesztési politikája közben szorosan megfelel az Európai Unió vállalati társadalmi felelősvállalási stratégiájának a nemzetközi dimenziójának. Ezt a foglalkoztatási és vállalkozási biztosok közösen alakították ki. 2011. októberében kialakítunk, kialakítottunk egy közleményt a vállalati társadalmi felelősségvállalásról, és abban kifejezzük, hogy az ilyen jellegű szabványoknak meg kell felelniük a vállalatoknak. Ezen globális iránymutatások alapvetően önkéntes jellegűek, Ugyanakkor azt kell biztosítanunk, hogy ezen szabványok megfelelnek az ezt kiegészítő kormány szintű jogalkotásoknak. És hát legyünk őszinték. Afrikában, egy olyan földrészen, amelyet én jobban ismerek, azt látjuk, hogy az EU például az éghajlatváltozás területén nagyon aktív, közben pedig nem sikerül elérni konkrét eredményeket. És ugyanez itt is igaz a CSR területén is, hiszen megpróbáljuk ezt az átlátható megközelítést elterjeszteni, de egyre több afrikai ország Kína felé fordul, egyszerűen elfordul tőlünk, azt mondja, miért bajlódjak én azzal, hogy ilyen erős emberi jogi, átláthatósági párbeszédet folytassak az EU-val? Úgyhogy milyen el kell gondolkozni azon, hogy bizonyos országokban mennyire elithelyzetben van a kormány a lakossághoz képest, közben azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem mi vagyunk az egyedüli részvevők ezen ügyben. Tehát nagyon fontos az EU stratégiájának az, hogy a vállalatokat is aktiváljuk ezen területen. Nagyon fontos a nemzetközi munkajogi szabványok végrehajtatása és elfogadtatása, és ez még nagyobb felelősségünk a fejlődő országokban dolgozók felé. Ami pedig a végrehajtást illeti, a bizottság eh, terjeszti a felelős üzleti modellek eh, kivételezését a mi saját fejlesztési programjainkban. Bizonyos ilyen együttműködési programokban megjelennek olyan fellépések, amelyeknek célja, hogy az ilyen ö, eh, felelős ö, üzleti modelleket terjessze. Például az ázsiai térségben volt egy Switch Asia program, amely 2007-ben indult, és most már ezt kiterjesztettük a földközi tengeri és afrikai térségekre is. A fejlődő országokban a nemzeti erőfeszítéseket kiegészítjük azért, hogy teljesen megfelelhessenek az ottani munkajogi szabványoknak, és a saját jogalkotásukat kiigazítsák ennek fényében, például ami a munkafelügyelet lehetőségét illeti, hogy a magánszektort, a magánszférát tudják felügyelni, és így megfeleltessék az ottani munkahelyeket a nemzetközi elvárásoknak, és együttműködjenek a civil társadalommal az ottani helyi civil társadalomról beszélünk, hiszen ők ismerik az ottani embereket, ismerik, hogy milyen korrupt módszerekkel dolgoznak ott, és mi ellen kell fellépni. Ezen szabványok terjesztésével politikai szinten is, az EU külügyi kapcsolataiban is fellépünk, az ILO által vezetett nemzetközi kereten belül és a kereskedelmi tárgyalásokon. Próbálunk példaértékűként eljárni, előjárni, és ezért az 1905 per 2006-os rendelet is kötelezi a bizottságot, hogy a munkaügyi szabványoknak megfeleljen a saját szerződéseiben. Az átláthatóság szempontjából a közbeszerzési párbeszéd rendkívül fontos. Egyre több országban javul a kiadások és a saját befektetés aránya, tehát a támogatás egyre kevésbé lesz releváns. És éppen ezért kell nekünk is a politikai párbeszédben a partnereinkkel tovább lépnünk, hiszen politikai partnerekről beszélünk, és fejlesztési partnerekről, nem pedig donorról most már. És nagyon fontos a partnerségben, hogy a bevétel kezelésről is beszéljünk, különösen igaz ez a nyersanyag kitermelő ágazatokra is. Elnök asszony, mindjárt a végére érek az előadásomnak. Rendkívül nagy potenciál van a nyersanyag kitermelő ágazatokban a fenntartható növekedés és fejlesztés szempontjából. Tehát az adott országok kormányain, az ottani civil társadalmon és rajtunk múlik, hogy támogassuk ezt a folyamatot azért, hogy a természeti erőforrások ne átokként legyenek jelen ezen országokban, és hát Uganda rendkívül releváns példa, hiszen az ilyen jellegű kezdeményezések támogatása fontos, de az EU 28 tagállamából csak 10 írta alá ezt a kezdeményezést. Tehát az egész politikai párbeszéd így nem működik, és hát nem sok minden marad konkrétum a kezünkben. A Kimberley folyamatot támogatjuk, amelyel 15-ről 1%-ra sikerült csökkenteni a konfliktushoz vezető gyémánt bányászatot és felhasználását, és egy 2010-es közlemény is rendkívül fontos, az adó és fejlesztési közleményről van szó, amely az országonkénti jelentéstételt hangsúlyozza. Végül még szeretném elmondani, hogy a korrupció elleni küzdelem az egyik közös eleme az összes delegáció munkájának, és emlékeztetnék rá, hogy a Lisszaboni Lapszerződés alapján a delegációnk és ezen országokban vezető szerepet töltenek be. Azt gondolom, hogy a párbeszédünkben 95%-ban jelen van a korrupció témája, és hát például Kelet-Kivúban, vagy más területen, a Közép-Afrikai Köztársaságban, hogyha nincsen megfelelő biztonság, akkor anélkül semmilyen jogalkotást nem tudunk betartani, betartatni, de azt gondolom, hogy a fejlesztés együttműködésben a megközelítés, amelyen keresztül ezen bevált gyakorlatokat tudjuk támogatni, hát korlátozott. És ezen korlátok abból adódnak, hogy mi mennyire vagyunk képesek rávezetni őket, hogy a saját jövedelmüket, behajtott és felhasznált jövedelmüket mire használják fel. Afrika felében legalábbis a következő 20 évben a kőolaj és földgázbevétel miatt nagyon meg fog nőni a bevétel ezen országoknak. És nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a politikai párbeszédben erről beszéljünk, és itt 360 fokos területről van szó. Tehát a helyszíni civil társadalommal, az európai vállalatok, vállalatokkal, és e, mind az európai, mind a partnerországok beli vállalatokkal közösen kell ezt véghez vinni. Nem könnyű ez a feladat, a bizottság tervez egy közleményt a magánszektorbeli fejlődésről, a következő évre tervezzük ezt, és szeretnénk ebben a közleményben rátérni az átláthatóság és a bevált gyakorlatok kérdésére is. Ez nagyon fontos a siker szempontjából. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nem tudom ezt lezárni, ezt a két és fél órás ülést ennyire különböző hozzászólásokat nem lehet egyszerűen összefoglalni és lezárni, de azért néhány dologgal még kiegészíteném az elhangzottakat, és lehet, hogy ez nem fog mindenkinek tetszeni, és lehet, hogy nem tetszik az, hogy másoknak már nem adom meg most a szót. Ezért nyugodtan hibáztassanak engem. Szeretném, hogyha emlékeznénk arra, hogy a Lisszaboni alapszerződés nem, nem tudok szót adni önnek, tehát a Lisszaboni alapszerződésben két nagyon fontos cikk van, és azt gondolom, hogy ezt mindig szem előtt kell tartani. Az egyik a 21-es cikk, amely a külügyekkel és fejlesztéssel foglalkozik, és ez alapján a fő elv a hosszú távú, fenntartható szegénység felszámolás. A második pedig az EUMTS 208-as cikke még jobb, hiszen az kimondja, hogy minden külügyi fellépésünk nem szabad, hogy akadályozza ezen célkitűzést, tehát a hosszú távú szegénység elleni küzdelmet. És ez az a cikk, amely a fejlesztési koherenciáról is beszél. Tehát a jog a mi oldalunkon áll. Közben az előadók is azt mondták, hogy ez önmagában még nem jelenti azt, hogy valóban hozzáférünk ehhez az igazságszolgáltatáshoz, vagy élhetünk ezen jogunkkal. Tete Hormekú azt mondta, hogy a bevételek nem maradnak Gánában vagy Maliban. Ridolfi úr előadását azzal a megjegyzése fejezte be, hogy a következő évtizedekben Afrikában rendkívüli módon meg fognak nőni a bevételek. Valóban, de fontos, hogy a fejlesztési politikai koherencia megfelelő legyen, különben ezen bevételek a londoni fémtönsdén fognak megjelenni, és az szégyen lenne. Én magam készítek egy jelentést, amely a mostani meghallgatás nyomonkövetése lesz. Ugyanez, ugyanez lesz ennek a címe, tehát ez egy saját kezdeményezésű jelentés a Deveszakbizottság Bizottság részéről, tehát a fejlesztés terjesztése, a felelős vállalati modelleknek köszönhetően. Tehát, hogyha bárki szeretne megjegyzést tenni ezzel kapcsolatban, kérem, küldje el azt nekem e-mailben, írásban. Remélem, hogy ezeket be tudom majd venni a jelentésembe. Valamikor karácsony előtt szeretném, hogyha ez megszületne. És természetesen Deguch biztos úr munkájához is próbálok majd igazodni. Sok mindent szerettem volna meg elmondani, most ezt nem fogom megtenni. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, és remélem, hogy mindenki majd elküldi nekem a megjegyzéseit, a jó szándékát és a dühét, akármit. Nagyon örülök annak, hogy mindenki eljött, és köszönöm mindenkinek, aki ezt az ülést megszervezte.